So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir fangen... Kedves kolléganő kollégák, szerintem kezdjük el. Igen jelentős késéssel. Néhányan elkéstek a képviselők közül, de azért a szakértő hölgyek és urak is részben késtek. Tehát most akkor egy nem teljes körben Szeretnénk megtartani a meghallgatást, és a témánk pedig a rákkeltő anyagok a munkahelyen. Szerintem ez nagyon fontos kérdés a munkavédelem tekintetében. És mivel a rákos megbetegedés által okozott halálesetek száma növekszik. Szerintem nagyon fontos az, hogy beszéljünk erről a témáról. Üdvözlöm Leslie rushton a londoni Imperial College-tól, Tony Musut az Európai Szakszervezeti Szövetségtől, és Rebecca Szett. Üdvözlöm őket, még úton van Elke Schneider, az Európai Munkavédelmi Hivataltól. Egy kicsit átalakítottuk a programot, és most megkérem Leslie Rastont, hogy tartsa meg előadását. A négy előadás után Marita Őszkúg rövid áttekintést ad majd, és utána pedig eszmecserét tartunk. Akkor kérem Leslie Rushtont, hogy Tartsa meg előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Leslie Rushton vagyok, az Imperial college ott képviselem, a londoni intézmény, és a szakmámból szeretném ezt az előadást megtartani. Arról szeretnék beszélni, hogy milyen szociális, gazdasági hatásai vannak a rákeltő anyagoknak való kitettségnek. Egy kis háttérinformációt is adnék. Először is azokról a bizonytalanságokról szeretnék beszélni, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, amennyiben erről a témáról szólunk. A projekt célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen szociális, gazdasági kihatásai vannak a rákkeltő anyagoknak való kitettségnek. A IARC 25 karcinogén rákeltő anyagot sorol fel, amelyek a munkahelyeken jelen vannak. Tehát itt két osztályba osztjuk az első osztályú rákkeltő anyagokat, a 2A és a 2B. A 2A a valószínű legrákeltő, a 2B pedig valószínű, tehát nem biztos, hogy rákos megbetegedést okoz. Ezen kívül megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet csökkenteni a rákötő anyagok mennyiségét a munkahelyeken. A brit tanulmány azzal eh, foglalkozott, hogy eh, hogyan lehet megakadályozni a rákeltő anyagoknak eh, való kitettséget. megnéztük, hogy korábban mi volt a helyzet, utána megvizsgáltuk, hogy ma mi a helyzet a rákkeltő anyagok tekintetében, és megnéztük, hogy mit lehet tenni ez ellen. A jövőt tekintve megnéztük, hogy bizonyos forgatókönyvek alkalmazásával mi történhet. Mi történik akkor, hogyha megpróbálunk fellépni, és mi történik akkor, amennyiben nem próbálunk fellépni a rákkeltő anyagok Tehát további adatokra van szükségünk mindenképpen, és sokkal összetettebb fellépése van szükség. Ezek a tanulmányok arról szólnak, hogy nagyon sok kihívás van. Már az adatgyűjtés során is. És a stratégiák kidolgozásához is nagyon fontos adatokat kaptunk. Nagyon sok adat van a tanulmányokban, tehát a döntéshozóknak van miből kiindulni, és a Európai Parlamentnek természetesen az a célja, hogy csökkentse a rákos megbetegedéseket, és nagyon lényeges az, hogy évente hány halál eset van a munkahelyi rákeltő anyagok miatt. És egy másik dolog, ami esetleg érdekli a képviselőket, hogyha rákot kapok a munkahelyemen, akkor ez mit jelent a halálozás tekintetében? Tehát mennyivel hamarabb halálozhatok el? És természetesen nem csak a halálról van szó, hanem a fogyatékosságról is. Egészen röviden szeretném bemutatni, hogy a brit tanulmányban mivel foglalkoztunk, és itt most látjuk, um, Itt látjuk felsorolva, tehát a, a legveszélyesebb az azbest, tehát itt látjuk a halál esetek számát, és látjuk férfiakra és nőkre leosztva. Tehát az azbest, ahogy ezt gondolom ismert, a leg rákkeltőbb anyag, ez felelős a mezoteliómák kialakulásáért elsősorban. És uh, szinte ez okozza a legtöbb rákos megbetegedést. Hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt is látjuk, hogy milyen típusú rákot okoznak a rákeltő anyagok, elsősorban az azbest. Tehát, hogyha érdekli önöket ezek az adatok, akkor láthatók, hogy milyen megbetegedéseket okoznak a karcinogén anyagok. És látjuk többek között a melanom, a bőrrákot, ez viszonylag csekély. El kell mondanom, hogy már nem is igazából emlékszem a kutatások kezdetére, hiszen nagyon régóta folytatjuk ezt a kutatást. Említettem az elején, hogy 25 rákkeltő anyagot vizsgáltunk meg, de természetesen több van, de ezt a 25 anyagot vizsgáltuk meg a 27 tagállamban, és a többi európai tagállam adataival is összehasonlítottuk a mi adatainkat. És eh, sikerült megállapítanunk, hogy eh, az európai tagállamokban hasonló a helyzet. Itt eh, látjuk az eh, anyagokat, tehát amelyről beszéltem. Látjuk, hogy milyen rákkeltő anyag milyen típusú rákot okoz. Tehát eh, látjuk a kategorizálás is 1-es, 2A, illetve 2B kategóriákba osztottuk be az anyagokat. Tehát nagyon fontos ez látjuk, hogy a tüdő nagyon sok helyen előfordult, tehát 20 anyag a 25-ből, a megvizsgált 25-ből tüdőrákot okoz. A karcinogén anyagoknak való kitettség százalékát a jobb oldalt látjuk, tehát itt bizonyos különbségeket is észleltünk a tagállamok között. Tehát szerintem itt egészen a hidrazint, amit lent látunk, ez 2B kategóriában van, és látjuk, hogy milyen mérték, milligram per köbméter re leszámítva. Ez mind a 25 rákkeltő anyag, és látjuk a releváns kitettségi időt. És szeretném azt is megemlíteni, hogy elég gyakran a nyugdíjba vonulás után jelentkezik a rák. Tehát nem akkor, amikor a munkahelyen vagyunk, hanem amikor már visszavonultunk, és éppen ezért eh, nem könnyű felismerni, hogy eh, mi mit okozott. Tehát visszatérünk most az alaphelyzethez. Tehát, hogyha megnézzük, mi történik, hogyha semmit nem teszünk. Tehát ez az alaphelyzet, és 2010-es adatokról van szó, és előrejelzéseket is eszközöltünk 2010 és 2069 között. És a belégzendő kristályos szilícium-dioxid áll az élen, tehát ez a legveszélyesebb. Ezen kívül 440 ezer megbetegedéssel számolhatunk, hogyha nem teszünk ez ellen semmit. És tehát egy félmillió haláleset az előrejelzések szerint. Ezen kívül a fűrészpor is nagyon előkelő helyen van. Itt látjuk az egészségügyi költségeket, tehát eh, itt látjuk eh, a mértékeket, tehát a köbméterenkénti milligrammos ezen kívül, hogy mennyi esetet lehet 2010 és 2069 között elkerülni. Tehát például itt a kristályos szilikon esetében látjuk, hogy mennyi pénzt lehet megtakarítani, amennyiben fellépünk. A rákeltő anyagoknak való kitettség ellen. Itt Természetesen ezek becslések, de a rákeltő anyagoknak való kitettség felbecslése azon a felismerésen alapul, hogy a kitettség jelen van, tehát a, itt a negyedik oszlopban látjuk az előnyöket, tehát amennyiben például a anyagokat a, a hatos krómnak való kitettség esetében, de a belégzendő szilikon esetében tudjuk a legtöbbet megtakarítani. De az összes többi anyagot megvizsgáltuk. Voltak olyan anyagok, ahol nem kaptunk kiértékelendő értékeket. De a legtöbb esetben be tudtuk azonosítani a lehetséges megtakarításokat. Mm, itt olyan rákeltő anyagokat látunk, amelyek megszüntetése nem járna anyagi előnyökkel. Tehát eh, ez azt jelenti, hogy eh, nagyon nehéz igazolni, hogy eh, ténylegesen a felsorolt anyagok miatt kapott valaki daganatot. És elképzelhető az is, hogy a kitettségi szint mérése nem megfelelő a különböző tagállamokban. Tehát, hogyha itt a költségeket látjuk, akkor nagyon nagy, nagyon sok bizonytalanság van. Ezek a tanulmányok viszont nagyon átlátható adatokat biztosítanak, és az adat a legfontosabb. A ipar számára, a politika számára, a szakszervezetek számára. Nagyon fontos a tudatosítás. Hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy igenis jelen vannak ezek a kockázatok. És ha tudatosítjuk a problémát, És itt a karcinogén anyagok természetesen redukálandók, tehát itt a különféle szilikátokról beszélek, tehát a szilikátokról készült a legtöbb tanulmány. Just a couple of things I would like to say as a, um, tehát néhány személyes megjegyzésem is lenne még. Szeretnék még arról beszélni, hogy uh, hogyan szeretnénk folytatni a tanulmányunkat. Nagyon, nagyon nehéz. Bevallom személyesen, hogy nagyon nehéz ezeket a kutatásokat folytatni, lefolytatni. Hiszen nem, nem tudjuk, hogy közvetlenül hogy vannak kitéve az emberek. Tehát, hogy mennyire lélegzik be az anyagokat. Tehát nagyon, nagyon bonyolult. De tudjuk, hogy mik a rákeltő anyagok, és azt szeretnénk ajánlani, legalább Nagy-Britanniában, hogy sokkal jobban meg kell figyelni a kitettséget a munkahelyeken. Arra kértek minket, hogy nézzük meg, hogy az európai tagállamokban hogyan alakul a helyzet. És itt igazából nem észleltem hátrányokat a munkaerőpiacon. A bizottság elgondolkozhat azon, hogy esetleg tesz-e jogalkotási javaslatokat. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Akkor megjött a másik szakértőnk, Elke Schneider, az Európai Munkavédelmi Hivataltól. Üdvözlöm, és el is kezdheti előadását. Tíz percben, ha lehet. Mikrofon, please. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak minket ide. Köszönetet szeretnék mondani az ügynökség nevében. Elnézést kérek, hogy egy kicsit késtem, és aztán itt a parlamenten belül is elég nehéz volt ide találni ebbe a terembe, ez egyáltalán volt egyértelmű, úgyhogy elnézést kérek, és akkor kezdjük is el az előadást. Először is szeretnék néhány fontos számadatot elmondani. Gondolom, hogy ezek olyan számadatok, amiket részben az előző hozzászóló is megemlített már. Ezután pedig a saját ügynökségi tanulmányunk eredményeit fogom ismertetni, valamint az ügynökség jelenlegi tevékenységeit szeretném nagyjából bemutatni a rákkeltő és mutagén anyagok esetében. Tehát először is nézzük a fontos számadatokat. A rák a második halálozási ok, az első az érrendszeri megbetegedések, és minden az elhalálozások 25%-a rákhoz köthető, és a rákos megbetegedések közül a tüdőrák áll az élen. A munkahelyi rákos megbetegedések jelentős része az azbeszthez köthető, illetve faporhoz, Franciaországban például az ilyen jellegű megbetegedések a tüdőrák esetének igen magas százaléka a fa porhoz köthető. Mindennek a teljes költsége 364 milliárd euró, a holland elnökség alatt ebben az évben májusban volt egy konferencia és egy tanulmány, ennek az eredményeit ismertetem most. Az EU 28 országokban minden évben körülbelül 102.500 ember veszti életét munkahelyi rák következtében, és egyébként erről találnak egy cikket is a honlapunkon, valamint látható az is, hogy hogyan készítettük el ezt a tanulmányt. Amikor a munkahelyi rákkeltő anyagokról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy sokszor több rákkeltő anyagot egyszerre kell a szervezetnek feldolgoznia, és amikor az irányelvet kidolgozták, akkor a határértékeket egy rákkeltő anyag esetében határozták meg, még egy adott munkás sokszor ki van téve több rákkeltő anyagnak is egyszerre, például a hegesztők, a szerelők egyszerre több rákkeltő anyaggal is kapcsolatba kerülnek, ugyanez vonatkozik a fodrászokra is, vagy a cipőiparban dolgozókra, tehát egyszerre több rákkeltő anyagnak is ki vannak téve, ezt is figyelembe kell venni. Hiába állapítunk meg határértékeket egy rákkeltő anyagra, hogyha az adott személy egyszerre több ilyen anyaggal is kapcsolatba kerül az előző előadó is elmondta, hogy bizonyos rákkeltő anyagok több betegséget is okozhatnak, ezt is figyelembe kell venni a rákos megbetegedések és halálesetek esetében, amikor statisztikákat készítünk. A hidrazin, a króm, az akrilamidok, a kemény fapor, a, vagy a kristályos szilícium nem csak rákos megbetegedéseket okoznak, hanem más irritációt, a tüdőkapacitás csökkenését, amely ugyanúgy érinti az adott munkavállaló életkörülményeit és munkakörülményeit. És Nagyon sok esetben a munkavállalók abba kell, hogy hagyják a munkát ezek miatt, a megbetegedések miatt, amelynek szintén óriási költsége van. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen alábecsülik azt, hogy milyen költség vonzata van ezeknek a megbetegedéseknek. Szeretnék egy tanulmányra is utalni, amit a bizottsággal együtt készítettünk el, ezt néhány évvel ezelőtt készítettük el. Ez tulajdonképpen egy jelentés formájában jelent meg a websájtunkon. A tagállamokat kértük arra, hogy mondják el, hogy milyen rendszerben vizsgálják az expozíciós határértékeket a különböző rákkeltő és toxikus anyagok esetében. És ebből a tanulmányból egyértelműen kiderül, hogy a rákkeltő anyagok esetében viszonylag szigorú expozíciós határértéket állapítottak meg, és természetesen vannak erre vonatkozó európai irányelvek is. A határértékek egyébként meglehetősen különbözőnek mutatkoztak a tagállamokban. A tagállamok azt is elmondták, hogy megvizsgálták ezeket az expozíciós határértékeket más tagállamokban is, és ezt is figyelembe vették, amikor az OEL-eket meghatározták. És ez is mutatja azt, hogy mennyire fontos, hogy legyenek európai normák, legyen európai expozíciós határérték, hogy legyen egy olyan közös cél, amihez mindenki ragaszkodhat. ennek egy olyan Európai Uniós célkitűzésnek kell lennie, amely nagyon fontos megelőzési politika, például a munkaidő szabályozását, a szellőztető rendszereket összekapcsolva nagyon jó prevenciós munkát lehet végezni. Aztán nézzük az ellenőrző rendszereket. Az ellenőrző rendszerekről is szólt már az előző hozzászóló. Tulajdonképpen a probléma az, hogy nincs meg a megfelelő adatmennyiség. Ráadásul az ipari munkahelyekre vonatkoznak általában az adatok, és a szolgáltatási szektorra nem. Pedig azt látjuk, hogy az aktív lakosság 70%-a a szolgáltatási szektorban dolgozik, és itt is vannak nagyon komoly problémák. Sok esetben eleve a kitett, érzékeny csoportok dolgoznak a veszélyes munkahelyeken, például fiatalok, takarító személyzet, és nekik duplán segítséget kellene nyújtani, és nekik jobb lehetőséget kellene adni arra, hogy el tudják kerülni a különböző rákeltő anyagoknak való kitettséget. A legnagyobb kitettséget a takarítóknál találtuk, mert ők nagyon sok különböző anyagnak vannak kitéve, és azt is megállapíthatjuk, hogy a fiatal munkavállalók általában nagyobb kitettséget kell, hogy elviseljenek, mint az idősebb munkavállalók. A fiatalok sokszor váltanak munkahelyet, sokan közöttük gyakornokok, vannak köztük olyanok, akik diákmunkások, tehát akár 15-18 év közöttiek. Az ő esetükben különösen veszélyesek ezek a kitettségek, ráadásul az ellenőrzés sem annyira szigorú az ő esetükben. Megjelenik a jelentésünkben az is, hogy megfelelő stratégiát kellene kidolgozni a munkahelyi betegség vagy rákbetegség után a munkaerőpiacra visszatérni vágyók újraintegrálására, tehát a munkába való visszatérés egy rákos megbetegedés után nagyon sok segítséget igényel, ezzel kapcsolatban ajánlásokat fogalmaztunk meg, amelyekre majd a későbbiek során vissza is fogok térni. Most szeretnék egy példát mondani, a szilika esetében. Ez egy rendkívül fontos anyag, és hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogyha megnézzük az 1950-es évektől a 2010-es évekig folyamatosan növekedett a kitett személyek száma, ugyanakkor csökkent csökkent a kitettség, de hiába csökken a kitettség, hogyha egyre több ember kerül veszélybe. Úgy gondoljuk, hogy azért is fontos ez, mert nagyon sok takarításban dolgozó emberre és fiatalra vonatkozik ez a kockázat. Akkor most nézzük, hogy az ügynökségnél milyen jövőbeli munkákat tervezünk Éppen dolgozunk egy megvalósíthatósági tanulmányon, amely a rák hatásait és a kitettséget vizsgálja. Az első lépés az, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet egyáltalán ezt a felmérést elvégezni. Tehát most a felmérésnek a megvalósíthatósági tanulmányát készítjük el, és hogyha kiderül, hogy megvalósítható ez a tanulmány, akkor Reméljük, hogy ezt a vizsgálatot el tudjuk majd végezni. Lehet, hogy csak bizonyos tagállamokban kísérleti projektként, és utána pedig minden egyes Európai Uniós tagállamban. A munkát az idei évben kezdtük el, úgyhogy reméljük, hogy a 2018-as év végére el tudjuk majd végezni ezt a munkát. A metodológiánk egy Ausztráliában kifejlesztett módszert követ. Úgyhogy szoros kapcsolatban állunk ennek a módszertannak a kidolgozóival, Ausztráliával. Egy következő fontos tevékenységünk az ügynökségnél a biztonságos munkahely kampány. Ez a 2018-as, 19-es évre vonatkozik majd, és ennek az a célja, hogy a veszélyes anyagokat vizsgáljuk a munkahelyen, és természetesen a rákkeltő anyagokkal is foglalkozunk majd. Ez egy jó gyakorlat cserélő kampány tulajdonképpen. Információt cserélünk, jó gyakorlatokat cserélünk, megnézzük azokat az eszközöket, amelyekkel biztonságosabbá tehetőek a munkahelyek. Ezen kívül figyelemfelkeltő kampányokat is indítunk, különösen a rákkeltő anyagok esetében a kommunikációnak az egész ellátási láncon keresztül működnie kell, meg kell néznünk a reach meg kell néznünk a besorolási, illetve a címkézési irányelvek végrehajtását is. Volt már egy ilyen kampány 2003-ban, azóta természetesen nagyon sokat fejlődött a tudomány, többek között a nanoanyagok esetében. Itt is nagyon fontos, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőséget tartani tudjuk, illetve hogy a különösen kitett és érzékeny csoportokra oda tudjunk figyelni. És elérkeztünk az utolsó szlájdhoz. A rákeltő anyagok esetében az EU osától, a Munkahelyi Biztonsági és Egészségi Ügynökségtől nagyon sok segítséget kaptunk, aztán a holland elnökség alatt is nagyon sok pozitív esemény történt. A, az osztrák és a holland munkaügyi minisztériummal elindítottunk egy közös programot a rákeltő anyagok kockázatainak vizsgálatára, és most dolgozunk azon, hogy mi legyen a 2000 2017-es, 2018-as munkatervünk, talán már a 2019-es évre is elkezdjük megtervezni a munkát. Október végén szeretnénk a munkahelyi ellenőrzési szakértők szakbizottságán belül egy kis kézikönyvet kidolgozni, amely az építőipari kitettségekre és rákkeltő anyagokra vonatkozik majd. Ezen kívül pedig egy éves konferenciát is szeretnénk megszervezni. Mindez a munkatervünkhöz kapcsolódik. Köszönöm a figyelmet. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most Tony Musu következik az Európai Szakszervezeti Intézettől. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy meghívtak. Tony Musu vagyok, a ESS kutatóintézetétől jöttem. Szakszervezeti szempontból szeretném bemutatni a kérdést. Na, hogy is működik ez? Jó. Igen. Tehát akkor szeretném én is kiemelni, hogy nagyon fontos témáról beszélünk. Hogyha megnézzük, hogy hány halál esett van Európában a munkahelyi rákkeltő anyagok miatt, akkor több mint százezer dolgozót érint ez az Európai Unióban évente. És eh, Leslie Rushton adatait én is szeretném igazolni, hogy eh, a munkahelyi rákna, rákkeltő anyagoknak való kitettség a rákos megbetegedések 5-8%-át okozza. És a költségek pedig a társadalmat érintik, a munkahelyet érintik, és a társadalmi költségek, tehát azok a költségek, amelyeket a társadalomnak viselniük kell az Európai Unióban 331 milliárd euró. Tehát ez az oka annak, hogy a szakszervezetek kampányt indítottak a munkahelyi rákkeltő anyagoknak való kitettség ellen. A rák ezen fajtája megelőzhető. Tehát szeretnénk elkerülni ezeket az eseteket. Milyen eszközökkel tudjuk elkerülni? Hogyan tudjuk minimalizálni a kitettséget? Tool and uh, the ETUC az ESS eh, e pedig eh, felszólítja az Európai Uniót, hogy eh, aktualizálja a rákeltő anyagokról szóló irányelvet, és körülbelül 50 karcinogén anyagot azonosítottak, és 25 esetben pedig kötelező határértékek vannak. Tehát 2020-ig szeretnénk, hogyha a bizottság aktualizálna a rákeltő anyagok listáját. Tehát mit akarnak a szakszervezetek elérni? Elsősorban azt, hogy kötelezően csökkentsék 13 rákeltő anyag mennyiségét a munkahelyen, és itt látható, hogy milyen mennyiség a jelenlegi, és milyen mennyiség az, amit mi kérünk. Tehát a hatos króm, a fűrészpor, a szilikon, Tehát néhány európai államban már nagyon szigorú határértékek vannak, és azt javaslom, hogy a legjobb gyakorlatok elvét kell követni. Tehát, hogyha egy országban lehet korlátozni a rákeltő anyagok mennyiségét, akkor a többiben is lehet. Tehát nézzük például a hatos króm. Egy millió dolgozóban kitéve ennek az anyagnak az Európai Unióban, és a bizottság itt 25 milligrammot javasol köbméterként, Németországban, Franciaországban és Hollandiában egy milligram megengedett köbméterenként. Tehát ez jóval kevesebb. És hogyha megnézzük ezt az anyagot, akkor látjuk, hogy a bizottság hajlandó tovább lépni, és uh, szigorúbb határértékeket is kérhetünk. Nagyon fontos az, hogy a parlament eh, szigorúbb mennyiségeket kér, hogyha az irányelv egyszer megvan, akkor nagyon sok időbe telik, amíg ezt sikerül megváltoztatni. Tehát sokkal eh, szigorúbb és eh, sokkal védőbb hatású határértékeket kell megállapítani. Tehát a bizottság javaslata igazából azt jelenti, hogy néhány rákkeltő alagot még felvesz a listára. De mi szeretnénk élni a lehetőséggel, hogy eh, megváltoztassuk eh, néhány cikket is az irányelvben. Ezen kívül nagyon lényeges, hogy eh, reproduktív képességeket gátló anyagokat is felvegyenek. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a reproduktív képességet gátló, rákeltő anyagokat is felvegyék a listára. Ennek körülbelül 2-3 millió dolgozó van kitéve. A jelen jogi szabályzás nagyon laza. Például megvan a terhes nőkre vonatkozó munkaügyi irányelv. Tehát, hogyha egy munkáltató tudja, hogy egy eh, munkavállaló nő terhes, akkor léphet. De általában nagyon későn lépnek. Hát általában a terhes munkavállaló a szülésed három hónappal tájékoztatja a munkáltatót. De ez nagyon későn van, hiszen korábban is ki volt téve a rákeltő anyagnak. A vegyi anyagokról szóló irányelvben viszont nem kötelező értékek vannak, hanem ajánlott. Tehát nagyon fontos az, hogy erősebb hatája legyen a rákeltő anyagokról szóló Európai Uniós jogszabályoknak, és számos ország van, ahol a reprotox anyagok bekerültek a honi jogalkotásba. De egyéb jogszabályok is vannak, amelyeket javítani lehet, és az átláthatóság fontosságát hangsúlyoznám ki. Ahogy ezt az előttem szólók is kihangsúlyozták. Tehát nagyon fontosak a megfelelő határértékek, de teljes védelem nincsen, tehát mindig van egy bizonyos mértékű kockázat. A meglévő kockázatot pedig figyelembe kell venni a jogalkotásban. Tehát mindenki tudja, hogy milyen kockázatok vannak. És hogy ezek hogyan függenek össze a határértékekkel. Ezen kívül szeretnék elérni, hogy a munkahelyi egészséget rendszeresen vizsgálják. De tudjuk, hogy sok idő telhet el a kitettség és a rák megjelenése között. Éppen ezért lényeges, hogy pontosan tudjuk a munkahelyi kitettség mikéntjét. Természetesen több adatra van szükségünk a kitettségről. Hogyha jobb megelőzést szeretnénk, tehát amennyiben vannak limitjeink, akkor nagyon nehéz ezeket újra dolgozni. Tehát a direktívában az irányelve meglévő határértékeket véleményünk szerint a tudományos kutatások értelmében aktualizálni kell. Ezen kívül szeretnénk egy minimalizálási tervet benyújtani, Végezetül pedig néhány szót szólnék a hosszú távú tervekről, hogy hogyan lehetne a rákos megbetegedésnek való kitettséget csökkenteni. Tehát a legfontosabb az, hogy határértékeket hozzunk létre. Hogy eldöntsük, hogy milyen értékekről van szó. Tehát nagyon fontos, és nagyon fontos megnézni, hogy milyen költség megtakarításokkal ez jár. Hiszen ember életről, emberek életéről van szó. És ennek ismeretében lehet dönteni. Most itt befejezném, és köszönöm figyelmüket. Szó, Nagyon szépen köszönöm. Akkor most a negyedik szakértőnk kap szót, Rebecca Smith a Business Europe-tól. Thank you, uh, Chair, and thank you for the invitation here. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon. Engedjék meg, hogy Először is elmondjam, hogy a munkaadók is elkötelezettek a munkahelyi biztonság és egészség ügyében, és a munkahelyi rákos megbetegedések megakadályozásában. Mindennyiunk érdeke a munkahelyi rák elkerülése, a munkaadóké is, a társadalomé és a munkavállalóké is. Mi is úgy gondoljuk, hogy szükség van Európai Uniós expozíciós határértékekre, mert így valóban egyenlő bánásmódot tudunk biztosítani mindenki számára. A Business Europe mindenképpen úgy gondolja, hogy az egyes és hármas mellékleteket felül kellene vizsgálni a CMD irányelvben, a rákeltanyagok és mutagének irányelvben, hogy a határértékeket meg tudjuk közösen vizsgálni. Ki kellene egészíteni tehát az egyes és a hármas mellékletet, és felül is kellene ezt vizsgálni. Úgy gondolom, hogy az egész folyamatnak tudományos alapon kell elindulnia, hiszen rengeteg adat áll rendelkezésünkre, és ezek alapján a tudományos adatok alapján kellene elkészíteni az új határértékeket. De a technikai és gazdasági megvalósíthatóságot is nézni kell, valamint a gazdasági és társadalmi kihatásokat azok az anyagok, amelyeket tudományos szinten rákkeltő anyaggá nyilvánítottak, ezeket mindenképpen fel kell venni a mellékletbe, hiszen hogyha egy rákkeltőanyagokról szóló irányelvben korlátozunk bizonyos anyagokat, akkor minden rákkeltőnek minősített anyag kell, hogy szerepeljen ezen a listán de természetesen nem lehet teljesen arbitrális módon megállapítani a határértékeket, és az sem jó, hogyha ezek nagyon különbözőek a tagállamokban. Úgyhogy ki kellene tűzni, hogy például 2020-ra mely anyagok esetében fogunk megállapítani kötelezően betartandó expozíciós határértékeket magát a folyamatot is meg kell néznünk, hogy hogyan történik itt a jogalkotás. A bizottság javasolja az OEL-eket, de utána rengeteg munka, konzultáció valósul meg számos érdekelt féllel, mielőtt valóban döntéshozatalra kerülne a sor. Valószínűleg azt mindenki tudja, hogy itt az EU-s szinten a szakértői bizottságnál indul el a munka, a Skoll-nál. Ők állapítják meg azt, hogy a határértékek megfelelőek-e, a mérési módszerek hogyan alakulnak, és utána veszik fel a kapcsolatot a tagállami, illetve az ipari képviselőkkel. Aztán kezdődik a tanácsadó testületben, az advisory committee-ban a vita. Itt szerepelnek tagállami képviselők, a kormány képviselői, illetve munkaadói és munkavállalói képviselők. És így közösen kell megvizsgálni, hogy a SZKOL által javasolt expozíciós határértékek megvalósíthatósága milyen, illetve társadalmi és gazdasági kihatása milyen. Itt kell a költséghatékonysági elemzéseket is elvégezni, amely fontos eleme a folyamatnak. Természetesen meg kell nézni az emberi egészségre vonatkozó költségeket és az iparra rót költségeket, csak így tudjuk megvizsgálni a valós megvalósíthatóságot. Tehát csak így láthatjuk, hogy egyáltalán az ipar képviselői képesek lesznek-e arra, hogy alkalmazzák ezeket a szabályokat, vagyis védjék munkavállalóikat amikor a tanácsadó bizottságról beszélünk, akkor van, hogy gyors megállapodást érünk el a kormány, a munkadók és a munkavállalók képviselői között, és hát természetesen van olyan, hogy nem. Először is javasolni kell expozíciós határértékeket, és az a javaslat, amiben megegyezett már a tanácsadói bizottság, az tulajdonképpen már élvezi a kormány, a munkadók és a munkavállalók támogatottságát is. Általában megmarad a tanácsadó bizottság által javasolt határérték, hiszen ne felejtjük el, ugye, hogy ez egy háromoldalú tanácsadó bizottság. Mindenképpen nyitottak vagyunk arra, hogyha lehet, akkor gyorsabban és hatékonyabban határozzuk meg az expozíciós határértékeket az EU-ban, de nagyon fontos számunkra, hogy ettől az eljárástól, tehát a háromoldalú egyeztetésről ne térjünk el, mert így alakul ki egy olyan általános konszenzus a három fél között, amely garantálja utána ezeknek a határértékeknek a betarthatóságát és működését. Természetesen tudjuk, hogy vannak másodvonalas és harmadvonalas javaslatok is, és hogy ezeket is kezelnünk kell, mielőtt a jogilag kötelező érvényű OEL-eket megállapítjuk. Mindannyian tudjuk, hogy különböző ipari ágazatokban vannak problémák a javasolt határértékek kapcsán, illetve a rákkeltő irányelvben szereplő anyagok kapcsán, például a kristályos szilíciumdioxid, az RCS kapcsán, és jelenleg is vizsgálják, kutatják a szakértők és a tudósok az RCS-t, hogy mi legyen ennek a sorsa. Vannak olyan ipari ágazatok, amelyek aggódnak, amiatt, hogy az RCS bekerül a CMD irányelvbe, illetve az OL-ek kapcsán is vannak aggájaik. de hát természetesen megvan az intézkedések hierarchiája, megvannak a helyettesítési eszközök is. A zárt rendszeres megközelítést kell alkalmazni ezen anyagok esetében a munkahelyeken. Azt mindenképpen támogatjuk, hogy a bizottság javaslata az európai ágazatközi megállapodást megemlíti, például a kristályos szilíciumdioxid esetében, tehát örülünk ennek az utalásnak a bizottsági javaslatban. A preambulum bekezdésekben is megjelenik, hogy az itt elvégzett munkát figyelembe kell venni, és hogy hogyan tud egymás mellett, egymást kiegészítve működni ez a két szöveg. Azok az ipari ágazatok, amelyeket lefed ez a megállapodás, mindenképpen egymás mellett kell, hogy alkalmazzák majd a két szöveget. a kemény fa por expozíciós határértékével kapcsolatban most végzünk egy tanulmányt, várjuk az információt az érintett ipari ágazatoktól. Például olyan gépek, kézzel irányított gépek esetében, ahol kemény fapor keletkezik, és a jelenlegi határérték alá menni elég nehéz lenne ezeknél az ipari ágazatoknál. Megvizsgáltuk a technikai lehetőségeket, és ezek a gépek jelenleg nem helyettesíthetőek. Tehát amikor technikai megvalósításról beszélek, akkor ilyesmire gondolok, hogy egy olyan gépről van szó, ami semmi mással nem helyettesíthető. Tehát, hogyha lejjebb visszük az expozíciós határértékeket, akkor ezek a munka folyamatok elvégezhetetlenek. A Krom 6-os kapcsán is nagyon komoly viták alakultak ki. Tudjuk, hogy a tanács berkeiben jelen pillanatban is folyik a vita. A Munkahelyi Biztonsági és Egészségi Bizottság is foglalkozik ezzel, ugyanakkor szerintem megint csak fontos, hogy a különböző érintett ipari ágazatok lehetőségeit is figyelembe vegyük, hogy hogyan helyettesíthető esetleg a Chrome 6 a különböző munka folyamatokban, vagy pedig, hogy a jövőben felülvizsgálható-e az erre vonatkozó expozíciós határérték. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy vannak aggájaink bizonyos határértékek kapcsán, illetve szeretnénk az irányába felvenni néhány új anyagot, de Mindezek ellenére azt javasoljuk, hogy ragaszkodjanak a lehető legjobban a bizottság eredeti javaslatához. És hogy miért? Azért, mert a háromoldalú tanácsadó bizottság rábólintott erre a javaslatra, tehát ennek zöld utat adott a kormányok képviselői, adtak a kormányok képviselői, a munkadók és a munkavállalók képviselői, tehát ez egy életképes szöveg. Az irányelv cikkeiről nem kívánunk vitát nyitni, úgy gondoljuk, hogy egy minél gyorsabb felülvizsgálatra van szükség, hogyha kell új anyagokat kell felvenni, hogyha kell expozíciós határértékeket kell módosítani, de hogyha magát a szövegtörzset is elkezdjük megváltoztatni, akkor ez rendkívül lelassítja majd a folyamatot. Ezért úgy véljük, hogy gyorsan kell haladni, és csak az anyagokat és a határértékeket kell felülvizsgálni. Nagyon szépen köszönöm a szakértőinknek, hölgyeknek és uraknak. Mielőtt Maritának átadom a szót, tennék egy személyes megjegyzést. Mindig megdöbbenek, hogy mennyire lazán beszélnek itt a költséghatékonyságról. Én is rákos vagyok. És még két és fél évig tart, hogy kijelentettem, hogy rákos voltam. Tehát ez a költséghatékony gondolkodás nekem érintetnek valahogy rideg. De lenne néhány kérdésem, de először is már a Ülsz Skugnak adom át a szót. Uh, I'll speak Swedish, so you... Svédül fogok beszélni, tehát a aki nem érti, tegye fel a fülhallgatóját. Hm. Eh, Köszönöm szépen, hogy eh, idejöttek, és hogy megosztották velünk eh, az ismereteiket. Amit Thomas Hendel elnök mondott, nagyon helyes, hiszen mindnyájunknak van egy személyes viszonya a rákhoz. A rák népbetegség egy nagyon elterjedt népbetegség, és mindenkit nagyon foglalkoztat. Tehát nem csak politikusként, hanem emberként is. És ha rákról van szó, nagyon emberiek leszünk hirtelen. A munkából is érezhető, hogy mindenképpen tovább kell haladnunk ezen a téren, a rákeltő anyagok kérdésében. Sok számot hallottunk önöktől, és ezek a számok nagyon fontosak, és igazából az egyik legfontosabb irányelvről van szó, például. Tehát 102 ezer ember hal meg a munkahelyi ráknak való kitettség miatt. Tehát ez egy drámai szám. Ez döbbenetes. És eh, mi vagyunk a világ legfejlettebb térség, és mi vagyunk legelől a kutatás tekintetében. Tehát mi kezeljük a legjobban a betegségeket. Ez a 100 több mint százezer halál eset azonban foglalkoztat minket. A munkahelyi halálesetek 53 százaléka a ráknak való kitettség miatt van. Tehát a munkahelyi halálesetek 53 százaléka munkahelyi karcinogén anyagoknak való kitettségnek köszönhető. Tehát nyilvánvalóan gazdasági érdekek is vannak el mögött, de más érdekek is vannak mögötte. Tehát mindenképpen eh, egy olyan szintre kell jutnunk, hogy eh, csökkentsük ezt a számot. Tehát nem, nem lehet csukott szemmel, ölbetett kézzel ülni, amíg tehetünk valamit. Tehát nem lehet, nem lehet az, hogy az Európai Unió ne tegyen valamit. Tehát mindenképpen szabályozni kell a dolgot. De mindenképpen jelen, jeleznünk kell a szakbizottságban, hogy igenis vannak ambícióink. És a javaslatoknak ki kell állniuk a realitás próbáját. Tehát nem, nem lehet megelégednünk azzal, ami van, sokkal több lépést kell tennünk a rák leküzdésében. És természetesen támogatást kell adnunk az érintetteknek, és nagyon hatékonynak kell lennünk. Mindezek a tények most bemutatásra kerültek. Tudjuk, hogy milyen rákkeltő anyagok vannak a munkahelyeken. Nagyon fontos tudnunk, és nagyon fontos azt is tudnunk, ja, természetesen eh, érdekonfliktusok is vannak. És eh, gazdasági, kőkemény gazdasági szempontok is vannak a dologban. De óriási különbségek is vannak a tagállamok között hiszen a tagállamok, bizonyos tagállamok nagyon magas szinten vannak a munkavilágában meglévő karcinogén anyagok kiküszöbölésében, és eh, vannak olyan országok, ahol nagyon keveset tesznek. Nagyon fontos, hogy európai szempontból is megvizsgáljuk ezt a kérdést, és nagyon fontos, hogy mi szakbizottságunknak is hogy tegyük meg, ami lehetséges. Hogy fellépjünk azok érdekében, akiket szeretnénk megvédeni. Ezeket elmondván, ismét szeretném elmondani, hogy ez egy olyan kérdés, amely mindenkit foglalkoztat, és minnyájunk érdekében áll, hogy leküzdjük a rákos megbetegedéseket, és egy nagyon személyes dolog. És mindenkinek szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy elmondták, amit elmondtak, és ez megerősít minket abban a szándékunkban, hogy lépjünk. Nagyon fontos az, hogy a bizottság is lépjen, és remélem, hogy kapcsolatban maradunk, és azt is remélem, hogy ambiciózus eredményeink is lesznek. Néhány képviselő a gender perspektívát is említette. A gender perspektíva igazából nem jelent meg nagyon. Voltak, voltak adatok róla, de szerintem az is fontos, hogy valahogy jobban kidomboruljon a gender perspektíva is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a munkájukat. Köszönöm szépen, Marita. Akkor áttérünk az árnyék előadókra. Claude Holle az első. Köszönöm szépen, elnök úr egy kis előzetes észrevételem lenne. Kiváló technológiákkal rendelkezünk itt, de sajnos az én szemem, az én tekintetem sajnos nem annyira szofisztikált, mint az új technológiák, tehát időnként hasznos lenne, hogy a papíron is megkapnánk a fóliót, fóliákat, nem csak kivetítve. Na most ami a konformitásnak a kérdését jelenti, és a megfelelőségnek a érvényesülését, fennmerülnek az etikai kérdések. És a kérdésem az, hogy az ilyenfajta számításokat milyen módszerekkel sikerült előállítani, tehát ez nagyon lényeges mozgalat. Ezen kívül kiemelném a következőket is. Ugye munkaperiódus, utána bekövetkezik adott esetben a rákbetegség, de hogyan biztosítják ezen felül a nyomon követését a korábban beteg embereknek, vagy a még beteg embereknek. Kitérek a következő szempontra, nem csak az iparira, hanem a szolgáltatásoknak az ágazatára is. Erre is koncentrálnunk kell és itten gondoljunk arra, hogy különböző termékkeverékek is forgalomban vannak. Emlékszem olyan személyekre, akik takarítással foglalkoztak, és nagyon sajátos problémákkal szembesültek, mégpedig különböző termékeknek a keverékével, és hát a dolgozók nem ismerték azt, hogy az egyes tényezőknek az összekeverése más tényezőkkel, más hatóanyagokkal milyen hatással lehet kiemelném most a fodrászatnak az ágázatát. Ez egy nagyon saját, sajátos ágazat. Kiváló kollektív megállapodásokat tudott ez az ágazat kialakítani, de remélem, hogy az Európai Bizottság sokat pozitívabban fog viszonyulni ezen megállapodásokhoz, mint ahogy azt tette a korábbiakban most egy másik szempont, nevezetesen milyen értékek érvényesülnek a tagállamokban. Ugye gondoljunk arra, hogy ezek a feltételek a versenyt is meghatározzák, versenyelőnyöket jelenthetnek. És hát gondoljunk arra is, hogy vannak olyan szabályok, amelyek egyszerűen nem érvényesülnek, vagy nem érvényesülhetnek más államokban. Teljesen egyet tudok érteni a jelentés tevőnkkel, nagyon jó munkamódszert követett, így kell, hogy dolgozzunk a szakbizottságunkban, valóban mindent meg kell tennünk azért, hogy a védel, az egészségvédelmét biztosítsuk a munkáknak, de ugyanakkor legyünk reálisak, és legyünk realisták. Semmire nem szolgál olyan célkitűzéseket megfogalmazni, amelyeket tudjuk, hogy nem lehet teljesíteni, illetve tudjuk, hogy meg fognak kerülni innét, onnét, amonét. Ugye a százezer szám hangzott el, és hát tudjuk azt, hogy ehhez képest 25 ezer, 26 ezer ember hal meg évente a közutakon Európában. És tudjuk, hogy mennyi pénzt szállunk a különböző kampányokra, és ezekre szükség van, de hát vegyük, vessük össze a két adatot. Nyilvánvaló az, hogy az olyan szennyező anyag és ártalmas anyag esetében, mint a kristályos szilícium, legalább annyit kell tenni, mint a pozitív balesetek a veszélye tekintetében. A tudatosítást is kiemelném, a jó gyakorlatoknak az elterjesztését. Azt hiszem, hogy e tekintetben nagyon fontos, hogy a nepsziből is inspirálódjunk, tartunk, íme egy olyan ágazata, egy NEPSZI ágazata, amely a gyakorlatban is honosított olyan megoldásokat, amelyek működnek, és mind a munkáltatók, mind pedig a foglalkoztatottak, a munkavállalók is aktívak ebben. Ebben azt hiszem, hogy még nagyon sok segítségre szorulunk, és nagyon kiváló útmutató kiadványok vannak, ezek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a munkahelyi rák betegségnek az elterjedését visszaszorítsuk. És igazad van, Claude? Tényleg kicsik voltak a képernyőn látható adatok, de a dossziéban megvannak, és természetesen most azért nehéz őket onnan előszedni. Igen, akkor McIntyre asszonyt nem látom az ECR részéről, de valaki más esetleg, igen? Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť teda v mene našej spravodajkyne. Köszönöm szépen. Megint asszony nevében, az előadónk nevében szeretnék hozzászólni. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulást és a munkát. Úgy gondolom, hogy jó javaslat született. Nagyon fontos, hogy széles körben keressük és meghallgassuk a véleményeket, hogy a végén tényleg elfogadható szöveghez jussunk el. Ami minket illet, mi mindenképpen támogatjuk azt, hogy a 2014-es irányelv függelékét felülvizsgáljuk és kiegészítsük olyan anyagokkal, amelyek rákeltő hatásúak. Az expozíciós határértékek európai szintű megállapodása valóban segíthet abban, hogy egyelő bánásmódot tudjunk biztosítani az összes munkavállalónak az Európai Unióban, a munkahelyi egészség és biztonság területén, és a verseny is kiegyensúlyozottabb lesz így. A technikai megvalósíthatóság és a tudományos adatok kell, hogy vezéreljék a kezünket, amikor megállapítjuk az expozíciós határértékeket, és természetesen vizsgálni kell a gazdaság és társadalmi kihatásokat is. a növekedésünk, a foglalkoztatottság és a versenyképesség is fontos kitételek, ezt is figyelembe kell venni az expozíciós határértékek megállapításánál. A szövegtörzsről, a cikkekről én úgy vélem, hogy nem kellene megnyitni a vitát, elégséges a mellékleteket újra tárgyalni. Köszönöm. Renáta Weber az Alde nevében, de nincs itt. Patrick Lierik sincs itt, a zöldek. Karima Deli nincs itt. Senki sincs a zöldektől, aki hozzászólna az EFDD-nél ugyanez, akkor az ENF kapszót parancsolja. Merci, monsieur le, le président. Merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondanék valamennyi szakértőnek, akik elmondották az előadásokat és hozzájárultak a vitánkhoz, és különösen örülök annak, hogy itt az egyútnak a képviselő is itt volt, mint hogy ugye az ANVI szakbizottságban véleménykészítünk, nagyon hasznos és fontos volt, hogy meghallgathatuk őket. Több észrevételem van a végső anyaggal kapcsolatosan, és javaslataim is lennének. Először is megdöbbentő az, hogy a megközelítés, amely megfogalmazódott, az, hogy milyen ráfordítás, milyen előnye van a dolgoknak, milyen haszna van a ráfordításoknak. Na most hát világos az, hogy nagyon gyakran a ráfordításoknak a hiánya a vállalkozásoknál vezetett oda, hogy a megelőzés hiányt szenveded. De ki kell emelnünk a megelőzés, sőt, elébe kell mennünk a dolgoknak, mert ugye az idő tényező is nagyon fontos akkor, amikor a kitettséget vizsgáljuk a patológiák megjelennek, de hát nem csak a rák patológiájával van dolgunk, hanem egyéb patológiákkal is, amelyeket a toxikus hatások váltanak ki. Aztán ott van a költségnek az egyéb szempontja. Nagyon gyakran vagy rendkívül költséges, vagy rendkívül bonyolult technológiákat kell bevetni. Például a kemény fapor elleni fellépés esetében ez persze visszahalt a verseny képességre, és adott esetben, hogyha akár a munka vállaló lesz beteg, akár pedig a családtagja, mert ugye nagyon gyakran az azbest kezelő munkavállalóknak a családja is megföldöződött. Szóval mindennek hatalmas költsége van, mind a családoknak a szintjén, mind pedig a munka vállalóknál illetve a munkaadóknál, mert hogy ugye a hiányzások, a távol léteknek is megvan a költsége, és nem csak természetesen az egészségügynek. Szóval mindezek a kérdések természetesen központi fontosságúak, a munkavállalók esetében különösképpen, de nagyon lényeges az, hogy ne csak a költség előny, költség haszon számításokat végezzük el, hanem azt is, hogy mindez milyen beruházásokat igényel. Na most hallottam a Business Europe-nak a képviselőjét és őt ugye azt mondotta, hogy hát maradjunk meg a jogszabályoknál, mert ha azok megszületnek, akkor ezáltal már nagyon gyorsan könnyebbé tesszük a megoldásokat, a szabályozás ezáltal kialakul, és hát lehet az, hogy a szabályozásban már meg tudjuk jeleníteni a preventív eszközöket, tehát meg tudjuk jeleníteni, hogy melyek azok az anyagok, amelyek ártalmasak, de ugyanakkor még hiányozni fognak a küszöbérteket, de mindennek majd eljön az ideje, Köszönöm szépen. So, nun hat... Most Czeslaw Hoc kapszót. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Dla wszystkich ekspertów za bardzo ważne i obszerne. Először is mindenkit szeretném megköszönni szakértőinknek az információkat, amiket kaptunk, és vitázhatunk ugyan a kiküldetés irányelvről, vitázhatunk más irányelvekről is, azonban a vita a demokrácia alapeleme. De hogyha rákkeltő anyagokról beszélünk, akkor egy hangon kell szólnunk. Hiszen, hogyha egy munkavállaló rák diagnózist kap, akkor semmi sem számít. Akkor nem számít a vállalat nyeresége, nem számít a hatékonyságnövelés, nem számítanak az innovációk, nem számít a kárpótlás. Csak az ember élete és egészsége számít. Ez a lehető legnagyobb érték, ami létezik. Orvos vagyok, 40 éves tapasztalatom van, nagyon sok ilyen rákos megbetegedést láttam, és tudom, hogy ez milyen dráma. És orvosi szempontból elmondhatom, hogy egy rák diagnózis nem halálos ítélet. A rákos megbetegedések nagy része kezelhető és gyógyítható. A lényeg az, hogy minél hamarabb felismerjék. De egy nagyon lényeges információ, a rák legnagyobb ellensége és a legjobb gyógyszer a rák ellen a megelőzés. És attól tartok, hogy bár különbözők az előírások az országokban, azonban mégsem figyelnek rájuk, és nem alkalmazzák őket. Hogyha több mint százezer halál esetről beszélünk évente, akkor úgy képzelhetjük el, hogy egy százezres lakosú város eltűnik Európa térképéről évente. Tehát óriási problémáról van szó. És nagyon tetszik a szakszervezetek képviselőjének az álláspontja, aki nem említett költségeket, előnyöket, hanem azt mondta, hogy csak a munkavállaló élete és egészsége számít, más nem. Különben negatív Európa lennénk. Úgy gondolom, hogy eh, vannak eh, nagyon eh, rossz információk, tehát például, hogy fodrászok, takarítók ki vannak téve ezeknek az anyagoknak, akkor elképzeljük, hogy mondjuk egy bútorgyárban mennyire kitett egy dolgozó főleg Közép- és Kelet-Európában abszolút nem figyelnek a normákra. És nincsen olyan központi nyilvántartás sem, ahol ezeket a kockázatokat egyáltalán felsorolnák. És most szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben nagyon határozottan kell fellépnünk. Az európai határértékeket pedig azonnal be kell vezetni, és ellenőrizni kell a betartásukat. Vitázhatunk, hogy milyen feltételekkel alkalmazzák őket a tagállamokban, de ezeket a határértékeket be kell vezetni, és be kell tartatni a tagállamokkal, hiszen az alapértékeikről van szó. A középpontban a munkavállaló élete és egészsége áll. Ennél, ennél nagyobb érték nincsen kerül, amibe kerül. Köszönöm. Most Terry Reinke kapszót. Thanks a lot, Mr. Chair. Eh, and... Köszönöm szépen, elnök úr. Karima Deli nevében szeretnék elnézést kérni. Ő foglalkozik ezzel a témával, de a mai napon nem tud itt lenni, úgyhogy eh, megpróbálom majd elmondani azokat a pontokat, amelyek fontosak a frakciónk számára. Nagyon örülünk annak, hogy végre van valami előrelépés mert elég régóta várunk már arra, hogy megszülessenek a javaslatok. Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió igenis nagyon fontos szerepet játszik a munkahelyi egészség és biztonság témakörében, és ezen belül is különösen fontos a munkahelyi rákos megbetegedések visszaszorítása. Van, ahol még kellene változtatni, vagy ahol kellene még javítani. Például szeretnénk kiszélesíteni a, a hatályt olyan anyagokkal, amelyek a reproduktív rendszert károsítják. Úgy gondoljuk, hogy itt még lehetne szélesíteni a mellékletet. Valamint bizonyos esetekben az expozíciós határértékeket igenis lehetne még csökkenteni. Nagyon sok tagállamban kiderült, hogy képesek lennének szigorúbb határértékekkel is dolgozni és én is úgy gondolom, hogy európai szintű határértékekre van szükség, vagy csak így tudjuk általánosan biztosítani a védelmet minden egyes Európai Uniós dolgozó számára. A szolgáltatási szektorról többet kellene beszélni, mert a szolgáltatási szektorban sok európai dolgozik, és ezen belül is rengeteg nő dolgozik, tehát nagyon nagy arányban dolgoznak nők a szolgáltatási ágazatban, és Karimadeli úgy gondolja, hogy jobban oda kellene figyelni a szolgáltatásokra. Köszönjük, várjuk a további vitát. Nagyon szépen köszönöm. Nos, nagyon örülök ennek a vitának, és én magam is már jeleztem az egyetértésemmel, egyetértek a számos hozzászólóval, akiket előbb hallottunk. Valóban a rákedő anyagokkal kapcsolatosan nagyon lényeges az, hogy sorrendet állítsunk fel, rangsoroljuk őket, melyek a legártalmasabbak. És ehhez egy kampányt is kell indítanunk. Nagyon fontos, hogy pontosan ismerjék a munka vállalók ezeket a határértékeket, és arra is gondoljanak, hogy ezek a veszélyek, ezek nem csak másokat érintenek, hanem őket is, sőt, elsősorban őket. Sajnos a rák csak nagyon gyakran akkor üti fel a fejét, amikor már az emberek nyugdíjba gondoltak. Vigyázzat, itt nem szabad csak költséghaszonról gondolkodni, hanem emberi életről van szó. Én magam is felveszem saját magamat a hozzászólók listájára, mondja az elnök, és három észrevételem lenne. Először is megteszem ezt, még mielőtt az Európai Bizottságnak megadnám a szót. Három dolgot szeretnék most kiemelni. Ezeket ajánlom a végig gondolásra a rákkal kapcsolatosan. Először is felháborít az, hogy kellő adatbázissal nem rendelkezünk. Én pontosan tudom, hogy Németországban létezik egy olyan adatbázis, amely éppen még kialakulóban van, de hát nem lenne arra szükség, hogy ugyanezt létrehozzuk az Európai Uniónak a szintjén, azért, hogy áttekintést kapjunk, és átláthassuk az egész problematikát. Az onkológusok ugyanis azt mondják, hogy több mint olyan, olyan 80 rákfajta létezik, amelynek a pontos okozatát nem ismerik. Ez az első kérdésem, a második szó volt arról, hogy a miért érinti a fiatalokat elsősorban a megbetegetés. Én is dolgoztam az iparban, és tudom, hogy a védőeszköz használata, tehát például a a, a, a fülvédő, szájvédő, tehát az, az abszolút nem népszerű. Tehát a fiatalok nem hordanak védő eszközöket. Se fülvédőt, szájvédőt, sisakot. Na, nagyon fontos lenne ezeknek a bevezetése, illetve valahogy, hát azért, mert valami nem cool, Eigentlich müsste man da sich überlegen, ob man da etwas dagegen... Tehát azért, mert a fiatalok körében ez nem menő. A harmadik pontom az orvosok, és úr is mondta, ó, mint orvos, hogy tudjuk, hogy a rák szűrés még mindig nem megfelelő. Tehát valószínűleg ez az öt éves raster Németországban, hogy öt évenként van rá, rákszűrés, tehát ez, ez nem elégséges. Hogyha a megelőzést akarjuk erősíteni, akkor mindenképpen a szűrést javaslom. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy gyakrabban legyen rákszűrés. Jó, most egy kérdőjelet teszek mögé, mert a szakértőket szeretném megkérni, hogy nyilatkozzanak, illetve a bizottságot és eh, Maritát. Először is a bizottság részéről Teréza Mutinyon. Thank you, Cher, and um, I would like... Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a meghívott szakértőknek, hogy előadást tartottak ebben a rendkívül fontos témában. Ez a téma a bizottság számára is fontos. A bizottság ugye elkészítette a javaslatát, amelyet mindenki rendkívül ambiciózusnak tart. Mi is úgy véljük, hogy ez nagyon fontos lépés lesz, lépés azon az úton, amelyen az európai munkavállalók egészségét tudjuk védeni. Ezt a javaslatot igen pozitívan üdvözölte a többi intézmény, és szeretném mindenképpen hangsúlyozni azt, hogy igen széleskörű konzultáció előzte meg magát a javaslatot. Tehát sok tudományos szervezettel konzultáltunk, ezen kívül a háromoldalú tanácsadó bizottsággal is. Tehát úgy véljük, hogy megfelelőképpen felkészültünk, elkészítettünk egy tanulmányt az IOM-mel, illetve a megvalósíthatósági faktorokat is vizsgáltuk. Mindezek után dolgoztuk ki a javaslatunkat, és javasoltuk azokat az expozíciós határértékeket, amelyeket a jelenlegi javaslatban megtalálnak. arra is szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a kötelező érvényű expozíciós határértékek rendkívül fontos eszközök. Ezek ugyanis támogatják a munkavállalókat és a munkaadókat is. Ezek könnyebbé teszik az ellenőrzéseket és a prevenciós eszközök megvalósítását is. Reméljük, hogy így megfelelőképpen védeni tudjuk majd a munkavállalókat. Vannak egyéb szabályok és alapelvek az irányelvben, ezeket természetesen továbbra is alkalmazni kell. Például azt, hogy a kitettséget a lehető legalacsonyabb szintre kell leszorítani minden esetben. A kollégámnak átadnám a szót, aki néhány más, kicsit jogibb jellegű aspektusra fog rávilágítani, majd ismét visszaveszem magamhoz a mikrofont. Köszönöm szépen, Teréza. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, tisztelt parlamenti képviselő, hölgyek és urak. Nagyon örülök, hogy én is szót kaptam, mert technikai perspektívából néhány dologra én is szeretnék reagálni. Egyrészt, hogy hogyan is néz ki ez a rákkeltő irányelv, valamint az expozíciós határértéket. Ezt az irányelvet sokkal szélesebb körben kell használni, mint hogy azt leszűkítenénk a rákkeltő anyagokra. Ez egy nagyon technikai jellegű, nagyon magas színvonalon elkészített és nagyon jól működő irányelv. Tehát maga az irányelv egyrészt megállapítja az expozíciós határértékeket a mellékletekben, illetve van benne egy rendkívül fontos pont, amely kimondja, hogy a kitettséget minden esetben el kell kerülni, amikor csak lehetséges. Ezen kívül rákkeltő anyagokat zárt rendszerben kell kezelni, és még ezen belül is a lehető legkisebbre kell leszorítani a kitettséget, és ez minden egyes anyagra vonatkozik, amely a mellékletben szerepel. Ezek nagyon kemény és szigorú sztenderdek a rákkeltő anyagok tulajdonképpen olyan anyagok, amelyeknél valójában nincsen biztonságos expozíciós határérték, tehát ezekkel semmilyen mennyiségben nem szabadna találkozni az embernek. Nincsen biztonságos határérték. Tehát az, hogy ezt a minimumra csökkentsük, az alapvető fontosságú. Ezek az úgynevezett határértékkel nem rendelkező non-threshold anyagok, amelyeket maximálisan és teljes mértékben el kellene kerülni. Például a reproduktív rendszert károsító anyagok között szintén vannak olyanok, amelyeknél nincs határérték, nincs elfogadható határérték. És nagyon röviden az indikatív limit értékekre is szeretnék kitérni mert úgy tűnik, hogy ezek kevésbé erős eszközök, ám a bizottság nem gondolja, hogy az eszközök tárházában ez gyenge eszköznek számítana, hiszen ezeket is át kell venniük a tagországoknak, és amennyiben el akarnak térni ezektől az értékektől, akkor azt meg kell indokolniuk, és ezek az eltérések általában nem elfogadhatóak. A Chrome 6-osról nagyon sokat vitáztunk. Itt szeretném elmondani, hogy 13 rakétőanyag szerepel ebben a szövegben. A Chrome 6-os tulajdonképpen az egyetlen olyan, amelynél azt mutatta a hatástanulmány, hogy az elkerülésre vonatkozó költségek nem egyeznek meg a krom felhasználásával járó kockázatok költségével. Itt az Európai Unióban sokszor felmerül, hogy többet fizetünk be, mint amennyit nyerünk, ugyanakkor vannak olyan esetek, amikor ezekre mégiscsak szükség van. Köszönöm szépen, visszaadom Terezának a szót. Hogyha megengedik, akkor visszatérnék a kérdésre. Igen, lehet javítani európai szinten az adatok tekintetében, és a bizottság igenis foglalkozik a dologgal, és külső tanulmányokat is bekér. Tehát nagyon fontos, szinte a legfontosabb az adatok, a megfelelő adatok beszerzése. De teljes mértékben egyetértünk, hogy szükség van arra, hogy tudatosítsuk a dolgot, és szerintem az is nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy utaljunk a kampányra, tehát eh, nagyon fontos a tudatosítás, ahogy eh, többen említették, tehát eh, a káros anyagok tekintetében lesz egy európai kampány, és nagyon fontos lesz ezzel a témával foglalkozni, és a témába beletartozik a rákeltő anyagoknak való kitettség is. És nagyon lényeges az, hogy megfelelő módon reagáljunk. Úgy gondolom, hogy eh, a kitettség megelőzése a legfontosabb, a bizottság mindenképpen aktualizálni szeretné a rákeltő anyagok listáját. Nagyon fontos például a tagállamokban a diagnózis, és most a figyelmet egy fontos jelentésre irányítanám a bizottság néhány éve már eh, létrehozta a diagnózis kritériumokat, amelyek eh, jobb információ forrást jelenthetnek a különféle szakmai betegségek tekintetében. A bizottság pillanatnyilag nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a dolognak, és a munkahelyi megbetegedések az Eurostat projektjével megpróbálunk egy egyszerűsített listát létrehozni, A tevékenységünk tehát arra irányul, hogy javítsunk a helyzeten, amely jelenleg itt van velünk. Köszönöm szépen. Akkor a szakértőinket kérem meg, hogy vegyék át a szót a fellépésük sorrendjében, de az Európai Parlament egyik szabályára figyelmeztetném önöket, egy percet kapnak. És akkor türelmes maradok. Leslie Rushton, bitte. Leslie Rushton. Thank you. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt hallani, hogy milyen sokrétű vélemények voltak az ügyben. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon érdekes a paciensek szempontjait is hallani. Egyetértek azzal, hogy a bizottság dokumentuma nem ebből az nem ebből a szempontból vizsgálja a kérdést, tehát nem a családok és a hozzátartozók szempontjából. Tehát itt hoztam magammal számokat, a tanulmányunk természetesen tartalmaz számokat, de igazából óriási társadalmi költségei vannak a rákos megbetegedésnek. Tehát egyre tovább élünk, ez pedig azt jelenti, hogy automatikusan több rákos megbetegedés lesz, több haláleset, és mindenkinek figyelni kell arra. Tehát egy dolog, amit megtehetünk, hogy elgondolkozunk azokon, akik rákos megbetegedésben szenvednek és tovább dolgoznak. Tehát az egész Európai Unió lakossága öregszik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor Elke Schneider. Uh, Köszönöm szépen. Visszatérnék arra, amit az EU OSA tevékenységeiről elmondtam, illetve a kockázat prevenció kapcsán elmondtam, én is elmondtam, illetve Leslie is elmondta, hogy milyen tanulmányok állnak rendelkezésre, és szeretnék néhány adatot még elmondani. Végeztünk esettanulmányokat konkrét vállalatoknál, hogy lássuk, hogy ott vállalati szinten mik a legnagyobb problémák, beszéltünk olyan emberekkel, akik átestek egy rákos megbetegedésen, és utána szeretnének visszaintegrálódni a munkába, hogy lássuk, hogy ez mennyire sikerül nekik, illetve hogy milyen akadályokba ütköznek. A kampányon belül a négy fontos prioritás egyike a rákkeltő anyagoknak való kitettség csökkentése, és a célcsoport pedig a fiatal munkavállalók csoportja, úgyhogy ez az a tanulmány, amit következőnek el fogunk készíteni, és több tagállammal is kapcsolatban állunk már, hogy szélesebb képet kapjunk azzal kapcsolatban, hogy például a különösen kitett munkavállalók, a nők vagy a fiatalok esetében hogyan alakulnak ezek az adatok. És megnézzük azt is, hogy a női vezetők, illetve a munkába autóval járók esetében milyen rákkeltő vannak kitéve az adott személyek. Köszönöm szépen, Tony Muszu. Köszönöm, három pontban szeretnék hozzászólni. Az első az, hogy miért is fontos ezeknek a rákkeltő anyagoknak a szabályozása 2020-ig. Tyson biztos az, hogy legalábbis ezt határozta meg. Az 50 legfontosabb rákkeltő anyag esetében tulajdonképpen lefednénk az összes kitettség 80%-át. Tehát, hogyha ezt az 50 anyagot hat, ö, szabályoznánk, akkor a teljes kitettség 80%-át lefednénk. Vannak prioritást élvező rákkeltő anyagok, amelyek különösen fontosak a női munkavállalók számára. És itt a női-férfi esélyegyenlőség nagyon fontos. A nők ráadásul sokszor kitettebbek, mint a férfiak hogy miért van szükség szigorúbb expozíciós határértékekre eléggé erre eléggé egyszerű a válasz, hogyha egy bizonyos tagállamban alkalmazható egy alacsonyabb expozíciós határérték, akkor ez azt jelenti, hogy ez a másik tagállamban is megvalósítható kell, hogy legyen. A reprotox anyagok esetében utalnék arra, amit a bizottság elmondott, nagyon sok reprotox reprotox anyag, például a bisphenol A esetében, a ftalátoknál, ezek mind reprotox anyagok, ugyanakkor tudjuk, hogy ezek az endokrin rendszert is károsítják, ezek az anyagok, és ebben az esetben pedig nincsen megállapítható határérték. Tehát, hogyha ezeket fel tudjuk venni a listára, akkor ezeket az endokrin rendszert károsító anyagokat és a rákkeltő anyagokat egymás mellett tudnánk kezelni. Azt is meg kell nézni, hogy nemzeti szinten milyen expozíciós határértékek vagy tiltások vannak több tagállamban egyébként hatástanulmányt készítettek, és a bizottságnak is van egy hatástanulmánya arról, például Franciaországban és Németországban, hogy ha a reprotox anyagokat nemzeti szinten beveszik, a rákelt anyagokról szóló irányelvbe és ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák, akkor az mindenképpen üdvös eredményekkel jár. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rebecca Smith. Köszönöm szépen. Először is eh, egyetértünk a bizottsággal, hogy számos intézkedésre van szükség, tehát ez mindenképpen ambiciózus javaslat. És a legfontosabb szerintem a limitek, a határértékek megszabása a, és a szociális partnerek bevonása. De nagyon fontos hogy foglalkozzunk vele. A javaslat célja az, hogy jobban védjük a munkavállalókat a munkahelyen, de realistának kell lennünk a megvalósíthatóság tekintetében. De támogatjuk a javaslatot, támogatjuk az új feltételeket, ez nem kérdés. Tehát eh, nagyon fontos, hogy megvédjük a munkavállalókat a rákeltő anyagoktól, és eh, a jogalkotásnak pedig eh, ezt a célt kell szolgálnia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az utolsó szó Marita Ülfskug részéről. Köszönöm szépen az érdekes vitát, szeretném megköszönni, és szeretném megköszönni a tényeket, az érveket, amiket kaptunk, hallottunk, és ahogy már említettem, ez tényleg egy olyan dolog, ami nem csak a politikai meggyőződés kérdése, itt mindenkinek személyes köze van a dologban. a rákkeltő anyagok mm, igazából mindenkit érintenek. Tehát próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a bizottság javaslatából. Most kezdtük a munkát, és erősek akartunk lenni. És nagyon fontos az, hogy amiről ma beszéltünk, tényleg hatással legyen az életünkre és a munkánkra minden tagállamban. Tudjuk, hogy nagy szórás lesz, nem ugyanazon a kiinduló ponton vagyunk, és a ambíciónk nagy. Tehát nagy. Directive and that we have the ambition to see to that it's just, not just Tehát uh, igazából nem csak a élvonalban lévő tagállamoknak fontos ez, de minden tagállamnak el kell érni ugyanazt a szintet. Nagyon fontos az, hogy itt ambiciózusak legyünk, és a nők és a férfiak tekintetében. És mindent meg kell tennünk, hogy a munkavilágát megvédjük. Köszönöm szépen, és kapcsolatban maradunk az elkövetkezendő hónapokban, hogy jó eredményeket érjünk el. Köszönöm szépen, Marita. Természetesen tárgyalunk tovább. November 20 9-én folytatjuk a módosítók határideje, december 11-e, dél és január 25-én, 26-án pedig a módosítókról beszélünk, február végén szavazunk, 27-én, 28-án. Mindenkinek köszönöm, szakértőinknek, a képviselőtársaimnak, szerintem nagyon fontos munkát kezdtünk el és itt szükség lesz a szakértelemre. Köszönöm szépen. Akkor az 15-ös napirendi pontot említeném, tehát ez a strukturális reform támogató program 2017-2020, a Sógor Csaba a jelentéstevő. Ő kap szót. Angolul beszélek. Szeretném megköszönni az összes árnyék előadónak az együttműködést. 300-nál is több módosító érkezett. Ez azt mutatja, hogy nagyon nagy érdeklődésre tart igényt ez a téma. Úgy gondoltam, hogy minden módosító miatt, tehát hogy minden módosító mögött nagyon fontos meggondolások voltak, de nem hiszem, hogy de szerintem itt igazából olyan nagyon sok újdonság nincsen a dologban. Tehát gondoljunk a költségvetési fegyelemre, gondoljunk a nemzetgazdasági politikákra, és szeretnénk így előre haladni. A program célkitűzései sem tükrözik vissza, hogy mit szeretnének a tagállamok, illetve a polgárok. Nagyon fontos, hogy növekedés legyen, munkahelyek legyenek, és ehhez pedig hozzátartoznak a, a megfelelő folyamatok. A társadalmi védőrendszerek. És ebben a tekintetben a szerszámos ládánkba egy új szerszámot kapunk, a célok megvalósítására, és a tagállamok felelőssége, hogy most élnek-e lehetőséggel, vagy nem. Azt hiszem, hogy a módosítókkal garantálhatjuk, hogy átláthatóbb legyen a rendszer, és jobban figyeljen a szociális meggondolásokra. A kormányzatok a megszabadása után arra használják majd ezt a programot, hogy megelőzzék a válságot. Tehát reméljük, hogy a sebezhetőknek nem okoz további problémákat. A kormányzatoknak pedig vállalniuk kell a felelősséget azért, amit tesznek. Ez pedig azt jelenti, hogy a reformokat teljes mértékben magukévá kell tenniük, és nagyon fontos az, hogy a megvalósítás alapján is megfelelő módon figyeljenek a különféle szempontokra. A reform prioritások meghatározásánál a tagállamoknak és a bizottságnak egyenlő partnereknek kell lenniük, hogy mindkét fél megfelelő módon előbbre jusson. Az összes frakció foglalkozott a témával, és nagyon lényeges, hogy a reformokat megfelelő elszántsággal hajtsuk végig. A bizottságnak figyelembe kell venni a konzultációs folyamatosít. azonban nem hinném, hogy olyan messze kellene mennünk, hogy az európai strukturális és beruházási alapokat is érintsük. A partnerség nagyon bonyolult szabályokon alapul, és nagyon fontos az, hogy az operacionális programok is megfelelően haladjanak. Tehát nagyon fontos, hogy itt erre az időszakra meglegyen a megfelelő támogató program. A elszámoltathatóság és az átláthatóság tekintetében nagyon fontos ez a két szempont, és nagyon fontos, hogy a program átlátható legyen, hiszen csak is így tud jól működni. Megfelelő egyensúlyt kell létrehoznunk, a strukturális alapokon belül is, hiszen itt nagyon nagy méretű projektről van szó. És a tagállamoktól ez azt követeli, hogy rendszeresen beszámoljanak a projektről a alap célkitűzését tekintve itt a szociális szempontokat hangsúlyoznám ki, és ide tartozik a társadalmi befogadás, tehát nagyon lényeges, hogy a támogatást a tagállamok is magukkal, magukének érezzék. Figyelembe kell venni, hogy a tagállamok kérhetnek segítséget a reformok végrehajtásához. Nem szeretném, hogy itt a kompetencia megosztás káros legyen. De például a tagállamok számára nagyon lényeges a programok végrehajtása. Számos módosító arra is utal, hogy sokkal erősebben kell foglalkozni az megkerüléssel. Vannak módosítók abban a tekintetben is, hogy a jövő tekintetében az alapokat pontosabban definiálni kell. A bizottság félidős megítélésében meg kell vizsgálnia az alternatív pénzügyi forrásokat is a 2020-as időszak után. Egy másik nagyon fontos finanszírozási szempont, hogy a tagállamoknak milyen opciói vannak, hogy hogyan járulhatnak hozzá további alapokkal. Hogyha belegondolunk, a kihelyezések korlátozott voltába, akkor azt javasolnám, hogy tartsuk nyitva a lehetőséget, hiszen itt nincsen kompromisszum. Tehát ezek lettek volna a leglényegesebb szempontok, és most szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a hozzájárulásáért. Hogy a lehető legtöbbet hoztuk ki, és várom a következő eszmecseréket. Köszönöm szépen. Akkor Gutiérrez Prieto. Muchas gracias al ponente por, por... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönetet mondanék a jelentéstevőnknek is. Valóban nagyon fontos az, hogy egy konszenzusos megállapodásra kíván jutni. Ebben egyet tudunk érteni egy támogatási programmal, illetve ezzel a tagállamokat támogató programmal, azért, hogy a struktúrális reformjaikat meg tudják valósítani. Ugyanakkor nagyon számos probléma van, amelyet még orvosolni kell politikai szempontból is, illetve költségvetési szempontból is. Nagyon sok aspektusa van a dolognak, ezeket különböző módon lehet csak megoldani. Amit kiemelnék, az nem más, mint a politikai szempont ugyanis minden mindennel összefüggésben van. Ott van a technikai segítségnyújtási program egyrészt, amely arra szolgál, hogy a reformokat a tagállamok meg tudják valósítani. Mindezt úgy, hogy a demokratikus legitimációs kereten belül tudják a tagállamok végrehajtani a reformjaikat. Gondoljunk itt a two-pack meg a six-pack, a kettes, illetve a hatos csomagnak a keretére. Tehát ez a mostani program is figyelembe kell, hogy vegye az európai polgároknak az érzékenységeit, figyelembe véve az, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek. Tehát ebbe illeszkedik be ez a reformprogram, és ennek szellemében terjeszthetünk elő különböző módosítókat, technikaiakat és olyan módosítókat, amelyeket például a vállalkozások tudnak majd magukéva, azért, hogy ugyanakkor a demokratikus ellenőrzési szint is érvényesüljen, legyen mind a helyi, mind a regionális, mind az országos szinten. Azaz minden egyes részes fél a technikai segítségnyújtásban kivegye a saját részét. Ugyanis erről van szó. Az irány irányításról, a governance-ről, illetve az európai szemeszterről. Megvannak azok a mechanizmusok, amelyeket mind a two-pack, mind pedig a six-pack tartalmaz, és mindezeknek a révén úgy gondolom, hogy egy integrált módon tudjuk megközelíteni a kérdést, azért, hogy ne történjen semmiféle törés a technikai segítség nyújtásban, illetve azért, hogy az állampolgárok lássák azt, hogy milyen hatással lehet egy ilyen támogatási eszköz egy olyan kontextusban, amikor ne feledkezzünk meg, a válság miatt nagyon óvatosak és nagyon tartózkodóak az európai polgárok. Na most, ami a legitimációt illeti, a demokratikus, demokra, demokratikus legitimációt, amelynek ugye nagyon szoros kapcsolata van az átláthatósággal, a megalapozottsággal, és ez tekintetben a politikai szempontokat kell, hogy előtérbe helyezzük, azért, hogy a korábbi elkövetett hibákat javítsuk. Elében menjünk a jövőnek ugyanakkor. A jelentéstevőnek teljesen igaza van, léteznek már mechanizmusok a rendelkezésünkre, a strukturális alapok esetében ez tökéletesen így van, de ugyanakkor nagyon sok tagállamban arra szoktam gondolni, hogy a segítségnyújtás tulajdonképpen mint egy ilyen szürke tevékenység végzik egyesek, és az árnyékból jönnek ki, illetve nem jönnek ki, és onnét nyújtják a segítséget. Tehát nagyon világosan kell látni azt, hogy mi is a fő célja, az alap célja a reformnak. Nem más ez, mint az, hogy a legnagyobb átláthatósággal biztosítsuk azt, hogy kijavítjuk a korábbi hibákat, és nem követünk el ilyen hibákat a jövőben, mindez demokratikus legitimációs alapon. Ami pedig a különböző alapoknak a részvállalását illeti, természetesen gondolhatjuk úgy, hogy a többéves pénzügyi keret, az MFF túlságosan szűk keretekre szabja a forrásokat, de ezzel együtt Egy nagyon érzékeny, nagyon kényes területről van szó, mert ugye a strukturális alapok jönnek itt szóba, olyan források, amelyek a redistribúciós politikának a részei. Ami a módosítókat illeti, szeretném felhívni a 144 és a 145-ös a jelentéstevő figyelmét ezekre szeretném felhívni. Ugye gondoljunk arra, hogy az energia területén vannak ilyen támogatási igények, amelyek talán szükséges, de hát ott van a szociális európai alap is, aminek ugye semmi köze az energetikai ágazattal, illetve az ott végbe menő reformokkal arra van szükség, hogy a többi tagállam is ugye fel tudja használni a forrásait, és adott esetben a segítségnyújtás biztosítassék a, egy másik tagállamban. Tehát olyan reformokkal szembesülünk, amelyeknek a problematikája most vetül, merül fel, és hát az összhangot is kell biztosítanunk az összes szabályjal. Mi támogatjuk a tervezetet, mi szocialisták, azért, hogy eljussunk egy konszenzushoz, de ne feledkezzünk meg a politikai kontextusról, meg kell valósítanunk a különböző véd eszközöket is, ki kell domborítanunk azokat is, mindezt pragmatikus módon, és a legfontosabb ezben az, hogy minden egyes garanciának az vételével eljussunk oda, hogy a technikai szakembereink, tehát mind szociális, mind pedig gazdasági szempontból a lehető legjobb megoldásokat alakítsák ki a reformban, és nem szabad ezen reformokat összekeverni a többi reformokkal. Köszönöm. Marian Harkin. Köszönöm szépen, Marian Harkin. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Köszönjük a tényleg pozitív munkát és a remek szövegjavaslatot. Nagymértékben egyetértek azzal a perspektívával, amit feltár. Bizonyos dolgokat azonban kellene inkább vagy erősebben prioritásként kezelni, mondjuk a kohéziós politikán belül, vagy a munkahelyteremtésen belül, és mindannyiunknak ugye az a célja, hogy olyan környezetet tudjunk teremteni, amelyen belül a kohéziós alapokból maximálisan tudnak profitálni a tagállamok, itt ugye az, az abszorpciós rátát is javítani kellene. A kérdés az, hogy 100%-ról miért változott 100 százalékig, tehát up to 100%-re a társfinanszírozási rész, tehát hogy ahelyett, hogy 100% miért változott arra, hogy up to 100%. Az SRSP-knél azt láttuk, hogy a bizottság politikái nem feltétlenül egyeznek a mi politikánkkal. Azt értem, hogy politikai jellegű kérdés, érzékeny kérdés, és éppen ezért fontos az, hogy a mi végső dokumentumunkból ez egyértelműen kiderüljön, hogy olyan partnerségről van szó, amit a tagállamok indítottak el, ami figyelembe veszi a polgárok igényeit, a polgárok érzékenységeit, és hogy ez egy teljesen átláthatóan működő program, ez egy demokratikus program, amely elősegíti a szociális részvételt. Úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni egyezni a megfelelő megfogalmazásban, mert ez igen fontos politikai üzenet, amit az imént elmondtam. Úgy gondolom, hogy elfogadhatóak az előadó érvei, amit most elmondott a bevezető hozzászólásában, az ownership témájában, a szociális inklúzió témájában és a szegénység elleni harcban, és természetesen más szociális célkitűzések is megjelentek a program alatt. Nem volt még lehetőségem arra, hogy a kompromisszumos módosítókat megvizsgáljam, de meg fogom ezt tenni, és várom az együttműködést az előadóval. Teri. Köszönöm, Teri Ránke. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak a kompromisszumokat, és örülök, hogy együttműködhetek a vélemény kialakításában. A REGI szakbizottságban is volt egy nagyon átfogó vitánk, hiszen egy olyan programról van szó, amely a strukturális segítő pontokat Görögországon és Cipruson is igénybe veszi. És ez működhet a többi EU országban is. Tehát két hete volt egy regi delegáció Görögországban, és egy dolog, ami kiderül, tehát, hogy akik nagyon hasonló programokat hajtanak végre Görögországban, tap, rendelkeznek tapasztalatokkal, és a számbevőszék is igazolja, hogy nagyon sikeres ez a program, amikor arról van szó, hogy hatékonyan végrehajtsunk programokat, de vannak hiányosságok, amikor más politikai területről van szó, és éppen ezért meg vagyok győződve, hogy eh, nagyon jó eszközt tudunk létrehozni, tehát tényleg kérek mindenkit, hogy foglalkozzon a kérdéssel, hogy hogyan lehet hatékonyan felhasználni a strukturális alapokat. Nagyon fontos a módosítókat is alaposan átnézni, hiszen igenis van ok aggodalomra, hogy ténylegesen hogy élnek ezzel az eszközzel, hiszen a múltban láttuk, hogy igenis voltak problémák az elszámoltathatósággal, az intézmények tekintetében, tehát nem volt minden világos. Tehát legyünk óvatosak, és erősen támogatom kollégáimat, akik a demokratikus legitimációról, az elszámoltathatóságról szólnak, és lehet, hogy itt a viselkedési kódex és a partnerség még nem, tehát nem komplex szabály, hanem ezek olyan szabályok, amelyek a civil társadalom bevonását is lehetővé teszik. Tehát lehetővé teszik a részvételi folyamatot, és lehet, hogy ezt még egy kicsit erősebbnek szeretnénk látni a javasolt kompromisszumok alapján, és a szociális befogadás aspektusa, a szegénység elleni harc és a regionális hatóságok bevonása már a kompromisszumokban is szerepel. Várjuk a vitát, és reméljük, hogy nagyon erős jelzést tudunk majd a regi bizottságnak küldeni, és garantálhatjuk, hogy ez egy olyan eszköz lehet, amely a tagállamoknak és az Európai Uniónak is hasznos lehet. Köszönöm. Köszönöm. Dominik Marta. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen megértik, hogy én nem osztom a lelkesedést, és a beadott módosítóknak a száma jól mutatja, hogy nem vagyok egyedül ebben a megközelítésben, tehát ez a jelentés ez nem váltja ki a szenvedélyes támogatottságát. Konkrétabb leszek. Ugye a technikai támogatás lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság támogatásai program eh, révén fellépjen, tehát ez önmagában úgy szimpatikusnak tűnhet, hogy a tagállamokat így támogatják és szolgáltatnak nekik. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy itt nem másról van szó, mint arról, hogy az Európai Unió meg kerülő módokon kizárólagos hatásköröket vesz el a tagállamoktól az oktatás területén, a városfejlesztés tekintetében és a migrációs politikában, és hát tulajdonképpen itt fifikás nagyon az Európai Bizottság. Azaz, anélkül, hogy hivatalosan magának vindikálna további előjogokat, így jár el és hát világos a számunkra is, ez nem lesz meglepetés az önök számára. Az Európai Bizottság nem tesz más, mint hogy ajánlásokat fogalmaz meg, amelyeket a tagállamoknak kötelessége lesz végrehajtani. De miért lesz kötelességük ez? Azért, mert hogy ez egy ellentételezése azon pénzügyi specifikus támogatósoknak, amelyeket ezen programokban kap, halnak meg. Tehát a rókafogta csuka helyzettel van itten dolgunk, ez egy hatalmas csapda. Köszönöm. So, dann sind wir eigentlich durch. Weitere Wortmeldungen sehen. Nos, úgy látom, hogy nincsen további hozzászóló, akkor az Európai Bizottság irányába fordulok, ki kíván az Európai Bizottság részéről hozzászólni? Úgy látom, hogy több név szerepel a listámon az Európai Bizottság részéről. Ki kíván önök közül szót kapni? Elnök úr, elnézést, a csatornát kerestem. Uh, Igen, ott vagyok uh, jogi tanácsadó, és szeretném megköszönni a vitát, szeretném megköszönni a módosítókat, uh, mindenek előtt a előadónak szeretnék köszönetet mondani, és tennék néhány megjegyzést a jelentéshez. Vannak olyan témák, amelyeket eh, mindenképpen tisztáznunk kell. Tehát a program teljes mértékben a tagállamok óhaja alapján jött létre. És eh, a bizottság természetesen támogatja a gazdasági kormányzást, a tagállamokban végrehajtott, végrehajtandó reformokat, és természetesen párbeszéd lesz a bizottság és a tagállamok között, hogy a prioritásokat megszabjuk. Nagyon fontos tisztázni azt is, hogy a tagállamoknak juttatott segítség, kihelyezés a szakértelem igénybe vételére vonatkozik. Tehát ez megválaszolja a boríték kérdését is. Tehát ez a jövőben nem máshogy lesz. A program célkitűzéseit tekintve ahogy a véleményben láttuk, és a módosítóban is láttuk, a program célja az, hogy segítsük a, az európai programok végrehajtását. Tehát ez nem egy politikailag hajtott program, ez egy végrehajtási program. És azt is látjuk, hogy fontos, hogy a tagállam tulajdona megjelenjen. Tehát párbeszédben vagyunk tagállamokkal, és amikor egy tagállam igényt jelent be, Tehát a szociális partnerek bevonása nagyon fontos. De, mint már említettem, a tagállamok óhaja, igénye alapján jött létre ez a konzultáció, hiszen tagállami kompetenciáról van szó. És természetesen a bizottság nem szólhat bele a tagállamok jogi berendezkedésébe. Tehát nyilvánvaló, itt a tulajdon, és ez a siker kulcsa, ez a tagállamoknál van. Én is kihangsúlyoznám az átláthatóság, az elszámoltathatóság szerepét, tehát teljes mértékben átláthatónak kell lenni a programnak. Tehát a bizottság kötelezettsége pedig természetesen az információ nyújtás. Az év végéig az információkat eljuttatjuk mindenkihez. És nagyon fontos, mint már említettem, az átláthatóság az összes intézmény irányába. És a program mértéke korlátozott, ahogy tudjuk. Tehát köszönöm most figyelmüket. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen. Ennyit a bizottság részéről, tehát a bizottság nem szeretne a kisajtókon bejutni a tagállamokba. Tehát akkor még egy hozzászólás van. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem. Azt mondták, hogy eh, annak a megfigyelésén, hogy hogyan költik el az európai pénzeket, nincsenek olyan helyzetben, hogy minden szempontot figyelembe vegyenek. És eh, azt is mondta, hogy eh, a tagállamok kompetenciája a dolog, de főleg a konzultációk esetében. Ha európai pénzeket használnak fel, akkor figyelnünk kell arra, hogy megfelelő módon használják fel a pénzeket. Itt olyan helyzetben vagyunk, hogy a polgárok viszonylag kevés bizalommal vannak az Európai Unió felé. Nagyon fontos, hogy elgondolkozunk azon, hogy a kritériumok esetében, tehát az európai pénzek elköltésének a kritériumainál ilyen elemeket is figyelembe vegyünk, tehát a konzultációs elemeket. Igen? És utoljára Sógor Csaba az előadó kap szót. Yes, thank you for all your remarks and, the... Uh, Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Tulajdonképpen a demokratikus legitimitás kapcsán csak megismételni tudnám azt, amit a bizottság képviselője már elmondott, úgyhogy eztől tartózkodnék. Természetesen én is várom a további vitát. Harkin asszony kérdésére szeretnék válaszolni. Azért történt ez a változtatás, hogy konzisztensek legyünk a bizottság javaslatához képest, de beszélhetünk még erről később. Köszönöm. Köszönöm szépen. November 8-án szavazunk, a Regiben pedig eh, november 29-én. Akkor véget ért a napirendünk, napirendünk, nincs egyéb. November 7-én találkozunk, 15 órakor, és utána mindenkit várok. Kellemes napot kívánok, és kellemes munkát!